Okay, I think we had better start. Akkor szerintem kezdjük. Úgy gondolom, hogy a napi renden a 8-es és a 9-es között vagyunk valahol. Tehát ez a kilences napirendi pont, és a címe pedig a valódi gazdasági és monetáris unió felé. Át is adom a szót Mariannak. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, kedves kolléganők és kollégák, most van egy kis időnk, hogy megvitassuk a jelentéshez fűzött módosítókat, tehát amelyet a Van Rompuy jelentés inspirált, tehát hogy eh, hogyan is nézzen ki a valódi gazdaság és mandatáris unió saját kezdeményezésű jelentésről van szó, és pedig arról van szó, hogy legyen egy jogalkotási állásfoglalás, és pedig a bizottság felé, amely utána megkezdi az igazi jogalkotási kezdeményezési munkát. Gondoljunk vissza a június végi csúcsra, Azután az elnökök konferenciája következett, a gazdasági bizottság is foglalkozik vele, és nagyon rövid határidők voltak. Gyorsan kellett haladnunk, elejétől fogva, gyorsan kellett haladnunk, és a módosítókat is gyorsan kell benyújtani. De mégis csak 839 módosítót nyújtottak be, rövid határidők ellenére. És a szavazásnak is viszonylag gyorsan meg kell történnie, valamit halaszthatunk, azonban tulajdonképpen tartanunk kell magunkat a tervhez. Jövő hétfőn, október 15-én szeretnénk szavazni. Miért ez a helyzet? Azért, mert az őszi csúcsra is jövő héten kerül sor, melynek során a köztes szövegről beszélnek, tehát Van Rompuy köztes szövegéről. Éppen ezért szeretnénk most cselekedni, és a szöveget addig szeretnénk összeállítani, hogy mi parlamentként is előállhassunk valamivel. Nem szeretnénk nyújtani, mint a rétes tésztát. Tehát ezt a bizottságot ne érje semmilyen kritika. Tehát itt a gazdaság és monetáris unióról van szó, tehát ez igazából nem elsősorban a mi témánk. Hölgyeim és uraim, tudják, hogy párhuzamosan ezzel a jelentéssel és itt megnevezték az elnökök azokat, akik egy rövid hozzászólást írtak. A frakció elnökük jóvá hagyták a döntést, és egymást erősítenünk kell. Tehát most nem egymás ellen kell dolgoznunk, hanem sokkal inkább egyetértésben egymás mellett kell fellépnünk. Tehát gazdasági és monetáris unióként közösen kell cselekednünk, és közösen kell erősítenünk a dinamikát. Várunk még néhány dokumentumra, és az AFKO jelentés is ide tartozik. Itt az együttműködés erősebb lett, utána pedig eh, találkozunk a foglalkoztatási és a költségvetési bizottság képviselővel is. Tehát vannak még tervezetek, de ott is még számos módosító van. Tehát október 15-én lesz a szavazás a jelentésről az eddig ismert formában. Tehát ezt szerettem volna röviden említeni. 839 módosító érkezett, ahogy már említettem. Tudják önök is, hogy mi a helyzet egy ilyen nagy számmal, nagy számú módosítóval ellátott jelentésnél, tehát nem szavazhatunk egyenként róla, illetve a módosítókról, hiszen órákig itt ülnénk, másrészt pedig fennállna az a veszély, hogy elveszítjük a logikus összefüggést. Már a múltban is voltak ilyen tapasztalataim, és ezekből pedig tanulhatunk. Abból indulok ki, hogy valószínűleg blokkonként kompromisszumokat fogalmazhatunk meg. A munka 75%-át már sikerült elvégezni, ma este, azért 100%-osan nem tudom megígérni, de már remélem, hogy ma este sikerülni fog ez, sikerül az utolsó fejezeteket is átdolgozni, akkor átjuttathatjuk az árnyék előadókhoz, ezeket a megoldásokat, a kompromisszumokat, és akkor eldöntjük, hogy tovább léphetünk-e. Esetleg változtatni is kell, majd. Hát számomra a dolog lényege az, hogy a kompromisszumokat összefogjuk, különben borzasztóan nehéz szavazás lesz. Remélem, hogy viszonylag gyorsan meg tudunk állapítani hogyan is végeztem a munkát. Először is itt különféle utalások voltak fejezetekre, és hogyha már más helyeken megbeszéltek dolgokat, akkor bizonyos pipázni. Tehát nagyon sok helyen felesleges volt, ami a szövegben volt, tehát nagyon sokat húztam a módosítókból, amik máshol ott voltak. A bevezető megjegyzések, a gazdasági helyzet, a válság okai, és ehhez 160 módosító van. Ezt a 160 módosítót megpróbáltam egy kompromisszumos indítványba gyűjteni. Utána a bankunió, erről már nagyon sokat vitáztunk, azok a kollégák, akik a tervezetre emlékeznek, tudják, hogy nagyon kimerítően fogalmaztuk ezt meg, tehát itt különféle mechanizmusokat, a betétbiztosítási rendszereket, és így tovább. Ilyen dolgokat, állásfoglalási keret, és így tovább. Hát ez az egyik pillére Van Rompuy jelentésnek, nem hallgathatjuk el a bankuniót, de azonban mindenképpen hallottam utalásokat arra, hogy nem túl észszerű túlságosan részletesen foglalkozni ezzel. Ami a nem végig. Tehát most itt nem akarok részletekbe bocsátkozni, itt nem szeretnék más európai intézményekkel tárgyalni, hiszen egy jogalkotási folyamatról van szó, és a jogalkotási folyamatoknak megvan a saját mert. Tehát nem szabad a helyzetünket gyengíteni egy olyan dokumentummal, amelyben csak baráti szavak vannak. Tehát nem fogom elhallgatni a bankuniót, az összes szempontról szólunk, azonban azt is kijelentjük, hogy ahogy tettek javaslatokat, eh, Peter Simons, akkor ott van a Höckmark jelentés, azt is megemlíteném. Ezután a saját jelentésemet is az egységes felügyeleti mechanizmusról. Tehát ennek mindenképpen előnyt kell élveznie, és utána azt mondjuk, hogy ezt később még mindig tovább építhetjük. Utána a fiskális unió és a gazdasági unió, hát ez a legnehezebb, kompromisszum szempontjából mindenkinek saját magának kell eldöntenie, hogy megfelel-e a saját szempontjainak. Tehát, hogy ott egy jó szövegünk lesz, amit elküldünk a tanácsnak, amely inspiratív jellegű, egy további úti terv érdekében, amely a jobb gazdaság és monetáris unió felé vezet. Tehát, hogyha ez nagy többségben sikerül nekünk, akkor jó. Hogyha csak kis többségeket tudunk szerezni, véletlen partnerségeket, akkor igazából kevesebb súlya lesz a dokumentumnak. Sok dologban kell megállapodnunk, kompromisszumokra törekszünk, ezt feketén-fehéren ki szeretném jelenteni. Tehát a fiskális és a gazdasági uniónál nem lesz ez túlságosan könnyű. Tehát mindenkinek adni és kapni is kell a demokratikus legitimáció és az elszámoltathatóság, ez a következő feladat. Itt is összefűztem néhány dolgot. Itt mindenek előtt valamit hozzá kellett fűzni. Sok nagyon érdekes elképzelés van, amely szerepel itt. Ezeket természetesen hozzáfűzhetjük. És Gvaltieri kolléga valószínűleg még az AFKO jelentésben érdekes dolgokat is közöl. Ezeket utána a vita során megtárgyalhatjuk, utána pedig bizonyos cikkek utalnak a mellékletre. A mellékletben pedig kérdések vannak, amelyek az Európai Bizottság címére kerültek megfogalmazásra. Tehát nem akarjuk azt, hogy a 839 módosítót részleteiben megtárgyaljuk, erre időnk sincsen ma délután, de ezzel a módszerrel dolgoznék, és remélem, hogy az árnyék előadókkal tovább léphetünk holnap. Ezzel megkönnyítjük a szavazást, hiszen célunk az, hogy a jelentést a tanácsnak úgy nyújtsuk be, hogy nagy parlamenti többséget kapott. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Liam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálok a jelentéstevőnek, aki valóban a Van Rompuy munkacsoport munkáját viszi tovább, hát 839 módosító, nos hát a bankunió, meg minden nagyon szoros ütemterben a kommunizmus indítványok első részét figyelmesen elolvastuk, amelyek az banki unióval és a demokráciával foglalkoznak, Jelenleg várjuk a többi indítványt a Költségvetés és Gazdasági Unióról, türelmetlenül még hozzá várjuk ezeket amely a ö, javasolt módosítókat illetve alapvetően elfogadhatóak, de ami problémát okoz, az, ami nincs benne ezekben a kompromisszumunkban. Fontos visszalépés történt a banki unióval kapcsolatban, a hatályt illetően, az LKB, mint integrált felügyeleti szerv szerepét illetően, aztán ami a közös betét biztonsítási alapokat illeti. És visszalépés történt azon a területen is, hogy két alapot nem választják eléggé szigorúan ketté, tehát a bankrendezési és a betét biztosítási alapot ami az Európai Stabilitási Mechanizmus engedélyezés formáját illeti, illetve az Európai, Bizot, Európai Bíróság szerepét ebben, ami a demokráciát illeti. Vannak nagyon kielégítő elemek, például a közösségi módszerek és intézmények tisztelben tartása, de itt is azonban vannak hiányosságok fontos elemekkel kapcsolatban. Na most a kezdeti jelentéstervezethez képest az Európai Parlament nem szavazik a csúcs találkozó előtt, tehát az csúcs előtt. Mi egy speciális jogalkotást szeretnénk kérni, de ez nem szerepel a demokráciáról szóló indítvány részben. Hiányzik a trojka demokratikus ellenőrzéséről szóló rész, illetve az euróért felelős biztosító, biztos szerepe sem szerepel ismét. Ami a két másik pillét életi, gazdaság és kötődési unió, itt szeretném elmondani, hogy a mi prioritásunk az, hogy építsük be a szociális paktumot ebbe a jelentésbe. Ez egy alapvető hiányosság a jelenlegi banki, monetáris és gazdasági unióban. A gazdaság és monetáris elem nem elég. Egy módosított terjesztettünk be, a 814-es, amely ezt a gondolatot fejti ki, és remélem, hogy ezt beépítik majd a kompromisszumos indítványba. Másik prioritásunk a befektetés. Ez nagyon fontos a növekedés elősegítése szempontjából, és itt is több javaslattal álltunk elő, ezekről majd a többi árnyék a közös tárgyalás során fogok szólni. Köszönöm. Thank you. So- Köszönöm szépen, Sophie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, hogy mintegy 850 módosítón ment át rövid idő alatt. Hihetetlen munka ez, de egyetértek az előző hozzászóló néhány megjegyzésével azzal kapcsolatban, a jelentéstevő elég lényeges elemeket vet ki az eredeti szövegből. Például, ami a banki uniós részt illeti. Nem tudom felmérni, hogy a kanadmaszos indítványok végső eredménye mi lesz, hogy egy rész hiányzik, a fiskális és gazdasági unióról szóló rész hiányzik, de ami itt van előttünk, semmi ellen nincs kifogásom, ami benne szerepelt, talán az a baj. Mindenki egyet tud érteni ebben a szövegben, mert kevés maradt már az eredetiből. Tehát nem tudom, hogy hogy lehet 839 módosítót megfelelően átnézni, ha jövő héten szavaznunk kell, de szívesen megszavazom állásolulásként ezt a dokumentumot, tehát alig van benne valami lényegi elem. Ez egy stratégiai választás, mondjuk a szaftos ellentmondásos részeket hagyjuk a többi jelentésre, de hát akkor az a kérdés, hogy ennek a jelentésnek mi lesz a többletértéke. Én azt gondolom, hogy kár, és bizonyos szempontból a kompromisszumos indítványok még kevésbé mennek, tehát visszalépés jelentenek az Európai Parlament eredeti álláspontjához képest. Nem tudom, hogy hogy is járjak el. Um, még egyszer el kell olvasnom, ugye ma reggel kaptuk meg, vagy tegnap este. Hát nagyon kevés ellenvetésem van, de hát nem is nagyon van benne olyan, ami érdemi üzenet lenne a tanács számára. Jobban örültem volna, ha a a bizonyos témák köré csoportosítottuk volna, és akkor politikai állást foglaltunk. És látom, hogy ez a többi másik két jelentés kapcsán kényelmetlenségeket okozott, de legalább elvi döntéseket hozhatunk volna néhány kérdésben. Szerintem akkor jobban előre tudnánk lépni. Ez az utolsó dolog, amit mondanék, nem is választunk, hanem az egységes felügyeleti testületre beszélünk a Banki Unió kapcsán, de nem mondjuk, hogy az LKB legyen -e ez a testület, vagy nem. Persze elkerülhetetlen, hogy az LKB lesz rövid távon legalábbis, de szerintem legalább más opciókat is meg kéne néznünk, és más hozótávú megoldásokat. Azt hiszem, hogy eh, erről majd eh, alkalmat kell adni, hogy eh, továbbá lehessen beszélni. Filipp? Marian? Mindenkinek jó napot kívánok, Marian! A két első hozzászóló szavaiból azt vettem ki, hogy ők bátorítani akarnak téged. Azt mondják, hogy legyél már bátrabb, merészebb. Én is így fogalmaznék. Természetesen gyorsan szeretném kompromisszumot találni, hogy a konklúziók már meglegyenek, amikor a tanács ülésedik, de nem szabad semmit elveszítenünk sem mert különben hmm, gyengén állunk ott. Banki unió, ezzel kezdeném. A banki felügyelet építményéről van szó. A banki unióról szóló jelentésben erről beszéltünk, nem kell két átfedésekre sot keríteni. Nem tudom, hogy ebben a fejezetben van-e lehetőség az erős szavakra, ami a betét biztosítást illeti, aztán a kölcsönösséget, a bankrendezési alapot, ha megnézzük, elsősorban a következő lépésekről van szó. De a felügyeleti szabályok, szerintem ez bekerül a törvénytevezetbe, a átvedéseket el kell kerülni, erről szerintem itt nem is kell beszélnünk. És feleslegesen ne nyomtat, nyomtatgassunk ki papírokat szerintem. Amit Liam is mondott, a veste vele jelentése. A német külügyminiszter ezzel a ponttal kapcsolatban egy kicsit merészebben fogalmazott, mint ahogy mi. A társjogalkotóknak fontos szerepük lesz a felügyeleti testületek kidolgozásánál, és azt hiszem, itt nem kellene kevesebbet tenni, egy kicsit ambiciózusabbnak kellene lennünk. Ami a gazdasági uniót illeti, egy irányt választottál, de ezzel összefüggésben még volna mit tenni már ideje azt mondjuk, hogy a 2020-as stratégiát meg kell erősíteni, minél kötelező, érvényűbbé kellene tenni, preventív intézkedések fontosak a növekedésnél, stabilitásnál, az egyes eljárásoknál. A 121-136-os, ezt más formában is önthetnénk. Szilvi is így jár el jelentésében, tehát meg kell néznünk azt, hogy még egyszer, akarjuk-e ugyanezt, de ami a kölcsönösséget illeti, itt több lehet, többet lehet elérni. A különböző záradékok, már a betét biztosítási rendszerekkel kapcsolatban szerepelnek, a fiatalokra vonatkozó záradékok, főleg a nehézségek küzdő országokban, aztán valami tartalmit is említenék. A Westerwelle csoport, nem fekete farampaj, hanem a veszter. Azt hiszem mindannyian rájöttünk arra, hogy elértük a határainkat. Állandó jelleget. Látjuk a banki unióval. Egy olyan struktúrát hozunk létre, mindenki tudja, hogy nem nem igazán tudja megoldani az alapvető problémákat, az egységes belső piac, az, az, az eurózónak között, az egyenlő bánásmódot az eurozónán belüliek és kívüliek között. Azt hiszem, hogy egyszer összekezdeni minden bátorságunkat, és azt kell mondani, hogy eh, nem azt mondom, eh, ahogy szívés teszi, ami a stabilitási kötvényeket illeti, nézzük, hogy mit lehet megtenni. Mit lehet a szerződésen túlmenve, túlmenve tenni? Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban ha akarjuk hallatni a hangunkat, ha ne legyen olyan kis kedves, kellemes jelentős, hogy mindenkit elfelejt, akkor legyünk egy kicsit merészebbek, majd konstruktívan működünk együtt. Ugye a többségedet képeztük, még egy pici szót Marian Lim kollégának. Csodálkozom, hogy egy francia kiválóan ejti ki Van Rompuy úr nevét, ez ritkaság. Mr. Okay, <laughs> right. <laughs> Ivo következik. Köszönöm, elnök asszony. Nos, nagyon nehéz 800 módosítóval eh, bánni. Eh, Tisztán asszonynak ez a feladata. Fogalmam sincs, hogy hogy lehet megbírkozni 800 módosítóval megfelelő módon. Én magam ilyet soha nem próbáltam, de biztos vagyok abban, hogy ő képes lesz erre korrekt és nyílt módon. Én is, mint többen mások, jó pár módosítóval megkínáltam Tiszen asszonyt, ugye 800 módosítónál is több futott be, akkor itt valójában még csak egy tényt, egy számadatot közlünk, de ez is mutatja, hogy a bankunió mennyire eh, forró téma, és hogy mennyire szükséges ehhez eh, mindenkinek hozzátenni a magáét. Olyan nagyjából öt megjegyzésem lenne, és prioritási sorrendben szeretném ezeket végig tárgyalni. Az első módosító csomag szerintem, amelyik a legfontosabb, az a demokratikus elszámoltathatósága ennek az egész folyamatnak. Mint a vitán az elmúlt napokban, hetekben résztvevő képviselő elmondhatom, hogy ez a téma nem különösebben vitatott itt közöttünk, mert majdnem mindenki aláhúzta az egész folyamat demokratikus legitimációjának fontosságát. Ezt egy alapvető elvként elfogadjuk, és én pedig úgy gondolom, hogy majd egy megfelelő megfogalmazást fogunk találni, ami a többségnek megfelel. A második módosító csokor az a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásáról, illetve az arányosságról szól. Nem tudom, mennyire könnyű kompromisszumot kötni ezen a területen, de egy működő bankunió az Európai Unióban figyelembe kell, hogy vegye ezeket az alapelveket, a szubszidiaritást és az arányosságot, de majd ez a végszavazásnál kiderül, hogy milyen mértékben. A harmadik módosító csomag és itt azt gondolom, hogy én kisebbségi álláspontot képviselek, az a tagállamok felelőssége a monetáris politikájuk folytatásáért, tehát maradjon meg nekik ez a joguk. Néhány héttel ezelőtt, amikor beszéltünk a javaslatról, illetve a javaslat felépítéséről, akkor említettem saját hazámat, Csehköztársaság példáját, amely ugye cseh korona pénzügyi térsége, ahol a cseh nemzeti banknak a kötelessége, hogy a cseh alkotmány szerint megtartsa a pénzügyi rendszer stabilitását. A kérdés az, hogy ki a végső szó a monetáris politikában azokban az országokban, ahol nem az euró a valuta. Ami pedig a fiskális uniót illeti, és ez a negyedik pont már, egyetértünk a, azzal a formátummal, amit az európai szemeszter javasol, de azért érdemes tisztázni azt, hogy a nemzeti költségvetéshez tartozó alapvető döntések a nemzeti parlamenteknél kell, hogy megmaradjanak, amennyire csak lehetséges, mert minden nemzeti parlament, minden, minden tagállamban, minden egyes költségvetési évben kell, hogy ki tudja nyilvánítani az akaratát, mert egy parlamentben az éve, éves szinten az egyik legfontosabb döntés mindig a költségvetés, ezért is kell tehát az ő kompetenciájukban megtartani ezt a kérdést. Ráadásul a Nemzeti Parlament van közelebb a szavazóihoz, mint, mint mi. Ez volt tehát ez a négy-öt dolog, amit mondani akartam. Biztos vagyok abban, hogy jól együtt sikerül majd működnünk, és közelítenünk az álláspontunkat, de már most elmondhatom, hogy Tiszen asszony munkáját értékelem, amiről már most el kell ismerni, hogy nehéz, bonyolult munka. Köszönöm. Are there any more shadows? Van-e még valamilyen árnyékelőadó, vagy árnyékelőadó képviselője itt, aki még nem szólt? GUE, GUE EFD nincsenek itt, akkor megyünk tovább. Akkor az AFKO egy véleményadó bizottság, Roberto képviseli őket, tessék. Köszönöm. Ma délelőtt az AFKO bizottság szavazott a véleményéről. Tehát van egy elfogadott szövegünk. Én ebből egy konszolidált változatot készítettem, és mi mielőtt elkészül a titkárság által a ténylegesen konszolidált végső megszavazott változat, addig is elküldhetem ezt, amit én összeállítottam. Annyit azonban már most elmondhatok, hogy melyek voltak a legfontosabb pontok a mai szavazás során, melyek voltak a, a fénypontjai a mi munkánknak, és amelyek adott esetben befolyásolhatják a jelentést is. Ami a változatlan vagy megváltoztatható szerződés kérdéskörét illeti, Lambert úr már nincs itt, tehát nem tudok neki válaszolni, pedig szerettem volna a szerződés megváltoztathatóságáról szóló észrevételéhez szólni valamit, mert ugye ez az AFKO kompetenciájába tartozik ez a kérdés. És ezzel foglalkozik is a jelentésünk. Gondolom ezért is nem foglalkozott vele Tiszen asszony, mert ezzel az afkó foglalkozott. Egy kiegyensúlyozott megközelítés lett végül is a szavazás eredménye, ami szerint minden lehetséges módon a szerződés teljességét kihasználva kell reagálnunk ami nem azt jelenti, hogy egy teljes monetáris unió megvalósítása ne követelné meg adott esetben a szerződés módosítását, de nyilvánvalóan ezt a parlament egy egyszerű jogalkotási anyagban nem készítheti el ezt a módosítási javaslatot, hogy egy másfajta eszköznek lehet a része. A mi szándékunk inkább az volt, hogy politikai nyomást gyakoroljunk a jelenlegi, a hatályos szerződés alapján nyilvánvalóan egy szerződés módosítás az majd egyhangú döntés tárgya kell, hogy legyen. A gazdaság irányítás vonalának megváltoztatásához nagyon nehéz lesz olyan módon tömegtámogatást találni, amely adott esetben az unió jogai terjeszti ki egy szerződés változtatással. Az AFKO szövegben majd látni fogják, hogy sokszor esik erről a dimenzióról. Természetesen majd mindez az írott szövegben is tükröződik, amit majd véglegesen kiadunk az Európai Parlament szerepe, illetve a demokratikus elszámoltathatóság a monetáris unión belül, illetve a többi intézményekhez való viszony, ez is egy fontos téma volt. Itt gondolunk az ex-ante koordinációról, az éves növekedési jelentés kapcsán, illetve a gazdasági útmutatások kapcsán, valamint az lehetséges delegált aktusok kapcsán, amelyek a 136-os cikk alapján születhetnek. Tehát az AFKO bizottság alapvetően azt mutatta be, hogy az Európai Parlament szerepét ki lehet emelni, meg lehet emelni anélkül is, hogy szerződést változtatnánk, és ezzel a jelenlegi keret egyik hézagát megfelelően ki lehet tölteni. A parlamenti serpák is így érveltek. A többszintű megbeszélésem, a több oldalú megbeszélésen a múlt héten. Ezt már egyébként megelőlegezte a négy serpának a szövegtervezete. És aztán most az Európai Parlament illetékes bizottsága eh, ehhez az állásponthoz feliratkozott a szavazásával. Lisa Ferreira, és Wolf Kintz eh, várnak még a sorukra. Sylvie Berghardt, Ole, valaki. Strange how these hands all appear. Right. Most hirtelen jelentkeztek többen, és Lisa kap szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Először is én is csatlakoznék azokhoz, akik gratuláltak Mariannak az eddigi munkához. Nagyon nehéz munkát végzett el rövid idő alatt, és azt, ahhoz is csatlakozom, amit Liam mondott, a frakció álláspontját elég jól felvázolta. Én ehhez képest csak három-négy dolgot szeretnék kiemelni. Ma nem csak az AFKO, hanem a Foglalkoztatási Bizottság is döntött a saját véleményéről. Nekem nem, nincs felhatalmazásom, hogy az ő munkájukat itt most kommentáljam vagy ismertessem, csak annyit jegyeznék meg, hogy érdemes odafigyelni a többi szakbizottság gondolkodásának irányára is. Ami a mi stratégiánkat illeti, én úgy gondolom, hogy egy megfelelő álláspontra van szükség. Egy olyan parlamenti szerepet szeretnénk kialakítani, amely jól látható, és megfelel azon várakozásainknak, hogy megfelel annak, ahogy az uniót alakítani szeretnénk középtávon. Marian óvatosan járt el, ha jól értettem, elsődleges törekvése a konszenzus kialakítása volt. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években a parlament által elfogadott megnyilvánulásokat, álláspontokat most olyan módon kell összeboronálni, amelyekből egy konstruktív, tiszta fejjel átgondolt uniós jövőkép alakítható ki, sok jelentést fogadtunk el hasonló vagy idei vonatkozó ideillő témában, nem akarok teljes listát adni, de csak emlékeztetnék arra, hogy Pervans már kiadott egy jelentést a válságról, a bankok válságkezeléséről is van egy jelentés, illetve foglalkoztunk a pénzügyi tranzakciós adóval, és egyébként adóügyekben is vannak elfogadott szövegeink, valamint az államadóságról is megnyilvánultunk már, és itt most nem arról van szó, hogy nem gondolom, hogy ezek egymással összenem függő dolgok lennének, ezeket, ezeket össze lehet fésülni, és a parlament ezekből kialakíthat egy olyan forgatókönyvet, amelyek ebből kirajzolódnak a parlament ambíciói. Nyilván ezek alapján lehet majd megszerezni a, elérni azt a megállapodást a 4 plusz 1-es elnöki munkacsoportban. Tehát a jelenlegi munka alatt álló szöveget és a korábbi szövegeket valamilyen olyan módon kell összefésülnünk, hogy ebből egy középtávú jövőkép kialakuljon. Azzal egyetértek, hogy a szerződés vonatkozásában nem szabad Pandora szelencejét kinyitni, egy új szerződés szükségességről nem érdemes beszélni, viszont a jövőképet azért fel kell vázolni, és ami a szerződés változás, megváltoztatását is illeti, ott is csak arra kell szorítkoznunk, hogy azokat a változtatásokat megejtsük, amelyek abszolút szükségesek, amelyek a jelenlegi keretben nem képzelhetőek el. Tehát én Mariannak azt javasolnám, az lenne az üzenetem számára, hogy legyen ambíciózus ebben a jelentésben, azt gondolom, hogy ez fontos, és ezt szerettük volna eddig is elérni. Egy középtávú európai jövőképet akarunk kialakítani zárásképpen, ugye most amiről itt beszélünk, az az, hogy egy ötödik pillére is van szükség, szociális jogok iránti tiszteletre, polgári jogok iránti része, tiszteletre. Ezek egyébként részeit képezik az Európai Unió alapító dokumentumainak, de aztán a gyakorlatban ezek kevésbé fogalmazódnak meg, ez lenne egy ötödik pillér, de a fő üzenetem Marian az, hogy valami nagy ambíciót vigyünk a dologba, egy konzekvens jövőképet, amely épít az eddig elfogadott szövegeinkre. Ekkor lesz egy ambiciózus és nem pedig semleges parlamenti álláspontunk, és onnantól kezdve nem lesz egyszerűen a dolog kidobható. Köszönöm szépen. Kolléganőnk Marianna Teisen nagyon nehéz feladatot vállalt, hiszen eh, igazából a holnap Európáját akarta átmásolni indigóval a papírra. Ez azáltal is nehezebbé válik, hogy az által említett politikai területek már más jogalkotási jelentésekben is szerepelnek, nem saját kezdeményezésű jelentésként. Nagyon nagy nyomást gyakorol ránk az idő. Nem ismerem a kompromisszumos javaslatokat, én még egyet se láttam, a többi kollega lehet, hogy látta azokat, de hogyha Marian alapvetően úgy dönt, hogy egy kicsit csökkenti a jelentését, és olyan területekre koncentrál, ahol még nincsen más jogalkotás elképzelés, akkor én ezt észszerűbbnek tartanám, hiszen Hökmark úr témája a válságmenedzselés, tehát az ott van. Tehát azzal miért foglalkozunk itt? Fontosnak tűnik számomra, hogy azokon a helyeken, ahol még nincsen jogalkotás, ott nyújtsunk be javaslatokat, amelyeknek súlya van, és amelyeket a tanács tudomásul is vesz, tudomásul kell, hogy vegyen. És nem hagyhatja figyelmen kívül. Éppen ezért amit a tanács a következő hónapokban tesz velünk vagy nélkülünk, tehát például az SSM rendszer, ez az egységes felügyeleti mechanizmus, ez az Európai Uniót és az Eurózónát hosszú időre jellemzi majd. Még akkor is, hogyha két-három év múlva új konventet tudunk egybehívni, és újra szabályozzuk Európában a rendet. Parlamentként nagyon fontos, hogy halljanak minket. Fontos, hogy garantáljuk, hogy amit pillanatnyilag leírunk, azt úgy csináljuk meg, hogy ne fordítsunk hátat Európának. Tehát az eurózóna funkcióját mindenképpen javítani kell, és hát nem szabad beengedni ide rossz szellemeket. Sok jogász azt mondja, hogy máshogy nem működik, csak is akkor vehetünk fel új tagokat a mechanizmusba, hogyha ott az euró, és hogyha önként csatlakoznak, akkor ne legyenek ugyanolyan jogai. Én nem vagyok jogász, de sajnálom, hogyha ezt mondom, de hogyha megkérdeznek két jogász, hogy mi a véleményük, akkor három véleményt hallanak ugyanarról a dologról. Tehát most azt szeretném mondani, amit a német pénzügyminisztérium egyik munkatársától hallottam. Az ő jogászai azon a véleményen vannak, hogy igenis fel lehet venni az opt-in államokat ugyanazokkal a jogokkal. Ugyanazok a jogok illetik meg őket, mint az a tagjait. És hogyha ez így van, akkor ezt mindenképpen meg is kell tennünk, hogy ne legyen szakadás Európában. És hogyha valaki be akarja valamikor vezetni az eurót, most itt Svédországra gondolok, azért mert Ulle itt ül mellettem, akkor nem szabad kihagyni őket. Tehát ugyanazokkal a kötelezettségekkel és ugyanazokkal a jogokkal. Tehát ez lenne az első megjegyzésem. A második megjegyzésem, garantálnunk kell, hogy olyan megoldást találunk, amit közvetíthetünk a polgárok felé. Hiszen új koncepciókat dolgozunk ki, új javaslatokat, új szabályokon gondolkodunk, és teljesen elfelejtjük, hogy ezt valahogy a polgárokhoz el is kell juttatni, ezt közvetíteni kell az irányukba. Különben az euroszkepticizmus még nagyobb lesz. Most ismét egy ilyen esetről van szó. Tehát, hogyha a polgár azt hiszi, hogy a saját országa nem kap megfelelő képviseletet, vagy nem veszik figyelembe a szubszidiaritás elvét, akkor ezt nem szabad alábecsülnünk. Az a helyzet, hogy az Európai Központi Bank, hogyha átveszi ezt a felügyeleti funkciót, csak is a bankszektorért legyen felelős. Szerződésileg minden más kizárt. Tudjuk, mert emlékszem a vitára, amelyet itt nemrég a parlamentben folytattunk le a felügyeletről, hogy mindenkinek az a véleménye, hogy a pénzpiacok, tehát hogy nem csak a bankok vannak erős kölcsönös függésben egymástól, hanem bank, egyéb hitelintézetek, biztosítók, és így tovább. Felmerül a kérdés, hogy ne próbáljuk meg garantálni, tehát hogy ne, ne úgy csináljuk ezt a felügyeletet, hogy valamikor a többi pénzpiaci szereplő számára is felelős lesz, hiszen ha ezek összenőnek, akkor ismét itt vannak a rendszer kockázatok, amelyeket csak félig meddig tartunk kézben. Marianne tehát megkapja a támogatásomat, olyan részekre koncentráljunk, ahol tényleg újat tudunk teljesíteni. És ne jegyünk meg az igényes javaslatoktól, amelyek tényleg előbbre visznek minket. De ne foglalkozunk olyan dolgokkal, amikkel már foglalkoztak mások. Szilvi? Marian. Röviden, Marian, mert sok mindent elmondtak már. Két kis megjegyzés egyetértek azzal szakodalom, hogy itt legyünk minél ambiciózusabbak. Szerintem választani kell, dönteni kell. Nem lehet mindent lefedni, emeljük a prioritásokat, azokat hagyjuk el, mikor kevesebbet mondanánk. Egy dolog eszembe jut, nem írtam be a módosítóba, a legutóbbi fejlemények miatt azt gondolom, hogy ami az átmenetet illeti azok között, ami állandó szerződésben és az egyes módosításban történik meg, azt hiszem, hogy javasolni lehetne, hogy minden szerződések kapcsolatos tárgyalás előtt gondolkozunk el a ratifikáción. Nyugodtan, ne adott országra gondoljunk. Nézzük meg, meg hogy mi van akkor, hogyha megállapodunk, és a ratifikáció ugye minden ország számára megadja a lehetőséget, hogy igent mondjon, vagy nemet mondjon. Egy olyan országból érkeztem, ahol katasztrofális hatása volt a nemnek. Most az em- azok az emberek, akik nemet mondtak, ez te azt gondolják, hogy változást eszközöttek, de igazából nem. Már ilyen esetleg beérakhatnád a jelentésbe az, hogy jól lenne azon elgondolkozni, hogy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 Nézzük meg, hogy olyan ratifikációs módozatokkal dolgozunk ki, amelyek segítségével mindenki kifejezése véleményét, ez ne akassza meg a folyamatot. Äh, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm szépen Mariánénak. Azt gondolom, hogy nagyon sok erőfeszítést tett, tényleg nagyon átfogó jelentéstervezetet készített, Alapvetően azt mondanám, hogy én úgy gondolom, hogy ez a dokumentum és a banki unióról szóló és üdvözlendő, de azt gondolom, hogy a GMO jövője akkor képzelhető el, ha szolid alapokra állítjuk. És addig, amíg szerintem alapvető fontosságú jogalkotási dosszék betét biztosítás, a pénzügyi intézetek e, rendezéséről szóló, a saját tökekövetelményekről szóló rendelkezések nincsenek lezárva, addig szerintem ezek a szolid alapok nincsenek, stabil alapok nincsenek meg. Ez a három dosszió, dosszié kell sikeres eredménye záruljon, és utána lehet a valódi gazdasági és pénzügyi monetáris unióról lebeszélgetni. Először az alapot kell lerakni, mielőtt a tetőt húznánk fel, ez lenne itt a kulcs szó. Ami egy további részletet eh, érint, eh, Szévi említette a ratifikációs folyamat kérdését. Azt gondolom, hogy eh, a már említett szerződés módosítás szerintem kevésbé reális, mert több tagállamnak kellene ratifikálni azt, hát eh, nagyon sok olyan ország van, ahol eh, azt hiszem a szerződés módosítás lehetősége sem áll fenn. A jelentés a jogalkotási kérdésekkel csak foglalkozzon, Szerintem ezért jó utat választott a jelentéstevő, amit Wolf eh, Klintz mondott, azt szeretném kiemelni, a nem eurótagállamok kezelése, bánásmódja kapcsán nagy veszély áll fenn, méghozzá az Európai Unión belül megosztottság alakulhat ki. Azt hiszem, nagyon nagy érzékenységgel, óvatossággal, körültekintésekkel eljárni, mert minden más rossz irányba vezetne. Egy további részlet, kérdés, amely engem nagyon is érint, a jelentéstervezete kapcsolatban a közös betét biztosítási alap utalnék arra, hogy ez a téma szerintem nincs összhangban az idei februári plenáris szavazással. Ugye végül is itt van egy többé-kevésbé folyamatban lévő folyamat, és továbbra is azt gondolom, a többi jelentéstevővel és árnyékelődóval együtt, hogy a betétbiztosítási kérdést le kellene zárni. Azt hiszem, ugyanez elmondható az általános bankrendezési alappal kapcsolatban, a közös felelősségvállalással együtt szerintem ki lehetne küszöbölni a morális veszélyeket. Én azt gondolom, hogy sok még a tennivaló, technikailag szerintem az ütemterv nagyon is ambiciózus, és hát kíváncsi vagyok arra, hogy jövő héten tudjuk-e tartani a szavazási ütemtervet. A jelentéstevőnek minden jót kívánok, és hát majd meglátjuk, hogy mit hallunk a következő napokban. Úgy tudom, a kompromisszumos indítványok elő vannak már készítve. Köszönöm. Oké, okay. Ole. Ule? Köszönöm, elnök asszony. Bízom a jelentéstevőben. elérte a 3CTB esetében a kompromisszumot, és két dolgot szeretnék megemlíteni. Az első az elszámoltathatóság és a demokrácia. Ez pedig szerintem alapvető, hiszen szinte az összes dokumentum, amit az elmúlt időben bemutattak, a demokrácia három négy mondatban kerül említésre. És úgy gondolom, hogy ez pedig nagyon alapvető dolog. Legitimáció. Amit mi teszünk, és amit mások tesznek. Az most mélyebb. Különben még több problémánk lesz, mint most. A másik dolog, amit néhány kolléga említett már, azonban ha az én országomra gondolok, hogy csatlakozzunk-e az euróhoz, én kisebbségben vagyok, bevallom, és nem javul a helyzet. Azonban Európa megosztása egy katasztrófa lenne. És nem hinném, hogy a hogy fel tudjuk-e mérni a konzekvenciáit ennek. Ez pedig nem csak azt jelenti, hogy mondjuk azt, hogy nyitott ajtókkal várunk, hanem javaslatokat is kell tenni, amelyeket az eurozónán kívüli országok elfogadhatnak. Véleményem szerint pedig ide tartozik London és Nagy-Britannia is. Tehát lehet, hogy néhány londoni megjegyzés dühít, mérgesít, de katasztrófa lenne, hogyha bizonyos országokat kihagynának. Esélyt se hagyjunk annak, hogy nézd csak, mi van ott a kontinensen. Hiszen katasztrófa lenne. Nem csak Nagy-Britannia számára, hanem minnyájunk számára, akik itt ülünk. Tehát szeressétek őket, hallottam, né, hallottam megjegyzéseket. Ne kiabálj, mindig ezt mondta mamám. Ha valaki kiabál, akkor ne kiabálj vissza. Igen, ez a Biblia, igen, a Bibliában van. Aláhúzom, aláhúzom. Nem vettem részt korábban ebben a vitában. Jó néhány módosítót Torvalccal összebarkácsoltam, de szerintem ez alapvető. De a mi országunkban hallani ilyet, és ne, ne adjunk esélyt sem annak, hogy azt halljuk, hogy nem akarják, hogy Európa része legyünk, majd megoldjuk a saját dolgunkat, és ez más országokra is vonatkozik. Remélem, hogy minden szép lesz, és jó sok ajtó kinyílik. Szerintem megkezdő, hogy valaki más szeretne felszólalni. Igen, Gönnár. Én is támogatom teljes szívemből Ule Schmidt barátomat. Rámutatott ezekre a dolgokra, amik fontosak, szeretném én is aláhúzni. Legyünk komolyak, hogyha az európai felügyeletről beszélünk, akkor szerintem senki nem ellenezheti ezt. Senki sem ellenezheti, hogy jobb felügyelet legyen. Számomra pedig ez egy fontos érv, hogy ne legyen rosszabb. A, apró, a szétaprózódás definíciója alapján gyengíti az európai gazdaságot. Egységes piacunk van, akarunk egy egységes pénzpiacot is, és nem lehet kétfajta felügyeleti rendszer Európában. Garantálnunk kell, hogy a dolgokat rendben csináljuk. Tehát először is tárgyaljuk meg, hogy hogyan alakítsuk ki az Európai Uniót. Néha össze vagyok zavarodva, hogy itt uh, szinte azon versenyzünk, hogy új uniókat teremtsünk az EU-ban. Fiskális unió, stabilitási unió, kompakt unió, gazdasági. Na és mi van a szakszervezetekkel? Ez szóvic volt, a Trade Union angolul. Az más, az a belső piac ügye. De én még radikálisabb lennék. Miért nem fektetünk be az Európai Unióba? Politikai, gazdasági, fiskális, piac, és szakszervezet is, trade union, mert kereskedünk egymással. Sajnos ismét szóvic volt. Olyan időkben élünk, amikor össze kell fognunk az Európai Uniót. A szétaprózódás a legrosszabb, amit tehetünk. Tehát bármit támogatunk, amivel javíthatjuk az Európai Uniót, és amivel összetarthatjuk. Néha úgy gondolom, hogy minnyájunknak ezt nagyon komolyan kell venni. Tehát az egész Európai Unióval kell foglalkozni. Nem hallom ezt túl gyakran. Elég gyakran tettem javaslatokat arra, hogy ne osszuk fel az Európai Uniót, és elég gyakran választóvonalakat húzunk. Tehát most ne arról beszéljünk, hogy észak, dél, kelet, nyugat, kint, bent. Ezt a nyelvet halljuk. Miért nem az Európai Unióról beszélünk? Szerintem elég radikális elképzelés ezekben a napokban, sőt, fundamentalista. De szeretném aláhúzni, és Ule Schmidt is egyetért velem most. Köszönöm. Azt hiszem, hogy jó már nagyon jól bemutatta reggel az Európai Uniót. Marian? Köszönöm. Elnök asszony? Néhány dolog azért feltűnt nekem most a vita során. Hallottunk a szerződések megváltoztatásáról is, és középtávon, hosszú távon gondolkozván arra is gondolni kell, ami túlmutat a jelen határszerződéseken. Azonban utalnék a kollégáknak arra, hogy egy saját kezdeményezésű jelentésről van szó. És pedig a 225-ös cikkből kiindulva. Tehát nem arról van szó, hogy van egy ilyen jogunk a többi intézménnyel szemben, hogy az Európai Bizottságot megbízhatjuk, hogy terjesszen elő egy jogalkotási javaslatot. Tehát, ami a szerződésben áll, nem használtuk ki eddig eléggé. Használjuk ki ezt a lehetőséget. Hogyha komoly partnerként akarunk viselkedni, akkor ezekre a szabályokra is támaszkodnunk kell. Éppen ezért nincs olyan elképzelésem, hogy valamikor a jövőben majd megváltoztassuk a szerződést, hiszen a mandátum most nem erről szól. Másodszorban, ha tovább akarunk gondolkozni a jövőbeli szerződésmódosításokra, ratifikációjukra, akkor ezt hagyjuk át a nemzeti parlamenteknek. Ez az ő feladatuk, ezzel mit ne foglalkozzunk pillanatnyilag. Aztán el kell mondanom, hogy eh, igen, néha engem is izgat, hogy ezt jó lenne beleírni, azt jó lenne beleírni, szerződéses módosításokat, amiket kívánhatunk magunknak. De ezt itt nem vállalhatjuk fel, hiszen akkor itt születne egy könyv a távoli jövőről. Akkor nem csinálnánk konkrét javaslatokat, nem tennénk ajánlatokat az Európai Bizottság felé. Tehát megnézzük, hogy mi van a módosítókban, de igazából ez nem is olyan sok ami egy szerződés módosítás mellett szól. És akkor már megnézzük, hogy milyen formában dolgozunk. Igen, ambíció, kértek, igen, igen, igen. Tehát megpróbálom a kompromisszumokat blokkokba fogni, és hogyha úgy látják, hogy tartalmilag ez nincs eléggé megspékelve, akkor mondhatják, hogy rendben van, azzal a feltétel, hogy még ezt meg ezt felvesszük remélhetőleg nem akarnak túl sokat hozzáfűzni, találnunk is kell valamit, de hogyha valami lényeges hiányzik, akkor megnézhetjük, hogy mit írhatunk be. Elnök asszony, azt hallottam, hogy Tyson asszony konszexus szeretne, politikailag nem túl szexi ez, amit csinál, de többségre vágyik. Hát sok minden elhangzott ebben a tisztelt házban, néha nagyon egyetértünk, néha vannak véleménykülönbségek, néha teljesen atomizáltak a vélemények. Tehát, hogyha 225-ös cikkre támaszkodva egy jelentést írunk, és hogyha ez a saját ügyrendünkkel is összevág, akkor többségre van szükségünk, és pedig nem egy egyszerű többségre a plénumon, hanem egy abszolút többségre. Éppen ezért kísérlem meg eh, az, hogy ezt írjuk el. Tehát állandóan erre gondolok. Tehát olyan javaslatokat szeretnék, amelyek jók, és amelyek támogatják a gazdaság és monetáris uniót, amelyet teljes vál szélességgel vállal a ház, és ahol nem baloldal van, jobb oldal van, hanem ahol sokan támogathatják a javaslatot. Ezt pedig szeretném feketén-fehéren kijelenteni, és legyen ez az üzenetünk az Európai Tanács felé akkor valami, amit sokan kiemeltek, a demokratikus legitimáció. Igen, igen, igen, erről már többször is beszéltünk, kihangsúlyoztuk, és feszülten várom Gvaltieri úr jelentését, és hogyha majd az AFKO-ból megérkezik, akkor megnézzük, hogy hogyan tudjuk összhangba hozni. Remélem, hogy így dolgozhatunk tovább, jönnek az óriási módosítócsomagok, akkor itt általában kompromisszumokat is kötünk, természetesen nem hagyd el vagy fogadd el, megbeszéljük a dolgokat, és remélem, hogy tovább haladunk. Elnök asszony, remélem, hogy most nem minden kolléga jön el a lehető legmesszebb terjedő elképzeléseivel, az nem megy. De hogyha valaki valamit szeretne hozzáfűzni, az megtörténhet. Igen, akkor még egy megjegyzésem lenne. Sok mindent említettem már, és olvastam ezt a módosítókban is, valahol azért ez egy korlátozott dolog, tehát nem dolgozhatok egy új javaslatot. Tettem egy javaslatot, tehát majdnem 840 módosító érkezett, ez van a kezünkben, ezzel kell tovább haladnunk. Örülök az árnyék előadókkal való együttműködésnek, és remélem, hogy ez egy erős dolog lesz. Köszönöm. Thank you very much. Um, the time... Köszönöm szépen, ami a ez megvan, ez megvan, ez megvan, most ez, a szavazás október 15-én lesz, és novemberben lesz a plenáris szavazás. Köszönöm szépen, most pedig 10 percünk van a szavazás előtt mert a szavazás a tervek szerint 4 óra 30-kor kezdődne. Ez azt jelenti, hogy 4.30-kor folytatjuk, egy kis technikai szünetet rendelek el. Okay, can you... Rendben. Akkor mindenki foglaljon helyet. Right, thank you very much. Um, Podimata. Tehát Anni Podimatának van egy eh, megjegyzése. Tehát ott kellene lenned. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, Sharon. Egyetlen jó hír. Tehát néhányan lehet, hogy nem tudják, úgy tűnik, Tehát megvan az első 11 európai ország, amely hajlandó szorosan együttműködni abban, hogy a pénzügyi tranzakciós időt bevezessék az Európai Unióban. Tehát az első 11 ország meghozta történelmi döntését. Ez pedig a saját házunk fáradozásait is megkoronázza. Köszönöm. Very much. Uh, we're now going... Köszönöm. Akkor most szavazunk. A közös európai adásvételi jog. Hú, Marian, hiperaktív voltál, ez ma harmadik jelentésed. Tehát bármi van ma előttem, azon a te neved van. Tehát, akkor ellenőrizzük a kártyákat. Mindenkinek itt a kártyája? Tehát, ha valakinek nincs, az felteszi a kezét. Nekem nincs. aki más kártyátlan? Tehát 33 van bedugva, de csak itt 26-ot látok, akkor ezt ellenőrizzük. Az SSD-nél egyel több van a kelleténél általában ez a ti oldalatok. Na gyerünk. Egy túl sok, egy S és D-vel több van a kelletével. A gép mondja, a gép mondja, hogy egyel több van, én nem babrálhatok bele. Na rendben van, most már kihúzták. Akkor ezt lezárom, és indulunk. Tízes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas óra szóbeli módosítóval, erről szavazunk először, tehát a szóbeli mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, és így a nyolcas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 14 mellett. A 14 oka fogyott, elnézést. 15 mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 16 visszavonták, akkor itt a D kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 18-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Az A kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 21-es módosító mellett ellene mi? Tehát igen. Jó. 21-est visszavonták, igen. Amit nem szerepelt. 22-es mindenek előtt egy szóbeli módosító, az előadó sajátja a módosítóról szavaz, a szóbeliről szavazunk, mellett ellene tartózkodás elfogadtok, és a 22-esről mellett ellene tartózkodás elfogadtok, A B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtok, 25-ös módosító szóbelivel együtt, először a szóbeliről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös így az egészszel mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os és 27-est visszavonták, egyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A C kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a egész módosított szövegről elektronikusan szavazunk. Még több van egyel. Rendben, akkor lezárom. És 33, tehát 34 velem egyet mellette, 4 ellene, és nincsen tartózkodás. Nagyon szépen köszönöm, Marian. so this is... Um... Rendben. Arlin jelentése, és pedig a piac visszaélésről kapcsolatban mindenki kész. Pablo, kész vagy? Jó, akkor kezdjük. Az A kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A B kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a C kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a D kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, az E kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, az F kompromisszum két részben, első rész mellett, első rész Jean-Paul Jean rendben vagy? Én a negyedik oldalon vagyok, tehát az, első, az F első része. Ja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A G kompromisszum, G kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Na most valahova megyek. 250. Nem szavazunk, akkor ez oka fogyott. Nem. A következő. A 260-as mellett 260-as mellett minden ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor az i kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a J kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. K kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az L kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. M kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az N kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az O kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as szóbelivel együtt, először a szóbeli mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. És most az egészről a szóbelivel együtt mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A P kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Q kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 38-as mellett ellene elfogadtuk. Az R mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az S mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 360-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 361-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 362 mellett, ellene tartózkodás elutasítva. A T kompromisszum mellett ellene tartózkodást elfogadtuk, U kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, V mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A Juri 28-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, akkor a V mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 45 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, X két részben, első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most átmegyek az Y kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 50-es módosító mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. A Z kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 54-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 36-os D mellett ellene tartózkodás. Elutasítottuk az AA kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az AB kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 399 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az AC mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 60-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es szóbelivel, először erről mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor így a módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 62 mellett ellene tartózkodás elutasítva egyes mellett ellene tartózkodás elutasítva. 63-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 67-es visszavonták, 68-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. Az AD kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 89-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az NV1-es szóbelivel erről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És most az egész emellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Enri 2 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 90-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 91-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 92-es, ez már megvolt máshol, 93-as is, és 94-es is megvolt már máshol az R-ben igen, az AE kompromisszum mellett ellenet tartózkodás elfogadtuk. A százas is megvolt, tehát akkor 101-es szóbeli először mellett ellenet tartózkodás elfogadtuk. Most ezzel együtt mellett ellenet tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 103-as mellett ellene tart, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Tehát a 103 ost Mindenki szavazott, zárom a szavazást. 22 mellette, 19 ellene. Elfogadtuk. Az AF mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. AG mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. AH mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. AI mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Az AJ mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 123-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, Júri 3 mellett ellen tartózkodás elutasítva. 124-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Envi 3 mellett ellen tartózkodás el, elfogadtuk. Júri 4 mellett ellene tartózkodás elutasítva. Júri 5 mellett ja, ez okafogyott 125-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri hatos mellett, ellene, tartóz, elutasítva. Na most elektronikusan az egész módosított szövegről. Mindenki szavazott, akkor zárom a szavazást. 39 mellette senki sincs ellene, és egy tartózkodás volt. És most akkor a jogalkotási állásfoglalásról Akkor kulcsszavazás. Még egyszer. Valaki még nem nyomta meg. Tehát 39 mellett senki ellene. És egy tartózkodás. Ja. Gratulálunk, Arlin. Akkor a második részről szavazunk. Ja. Most az irányelvre térünk át kis csere. Mindenki kész? Akkor indulunk. A kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. C kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. D kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A Libe 13-as mellett ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, hogy van-e különbség. Mindenki szavazott, zárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-19 ellenében elfogadtuk. E. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Júri 11. Nem, okafogyott. Libe 16 mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Libe 17 mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva. Júri 12 mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva. F kompromisszum ellene tartózkodás. Elfogadtuk. G kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, H kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, I kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Juri 1-es, Juri 1-es blokkban, nem? Tehát nagyon gyorsan megy. Egyes Juri mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, négyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, ötös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hetes mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük a hetest. Egyel túl sokan vannak, valaki viszont nem szavaz, de én most akkor lezárom a szavazást. 23-an mellette, 15-en ellene, ez nyilvánvaló. Fejve J kompromisszum mellett ellene tartozkodás elfogadva, K mellette ellene tartozkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartozkodás elfogadva, L mellette ellene tartozkodás elfogadva. Nem kell szavazni, ezek okafogyottá váltak. csak ha elfogadtuk, az van itt. Libe kettes mellette, ellene, Libe kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. N mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Libe 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. N mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Libe 9 mellette ellene tartózkodás. A Libe 9 ellenőrizzük, kérem. Még egy valaki, jó, akkor a szavazás lezárom. 21 igen, 19 nem, tehát elfogadva. Most pedig nézzük meg az egész módosított szöveget, megnyitom a szavazást. Még egy valakinek kell szavazni. Mindenki lelkes szavazatát? Hoppá, lezárom a szavazást. 39, igen, nincs tag, e, ellene egy tartózkodás. Hasonló az előzőhöz a minta a jogalkotási tervezetről. Az emberek e, ne tessenek már össze-vissza nyomkodni, még kettő ember hiányzik. Tessék megnyomni a szavazógombot. Még egy valaki, köszönöm. 39, igen, nincs ellene senki, egy tartozkodás. Nagyon jó, hát gratulálok, Eileen, szép volt. Csak szeretném azt mondani, az emberek gratulálnak, nem enyém az érdem, kiváló árnyékelődaim voltak. Köszönöm az árnyékelődaimnak, és hát a munkatársaknak, Krisztinának nagyon sokat dolgozott. Köszönjük szépen mindenkinek, minden érintetnek. Elnök asszony, köszönöm szépen! A jelentéstevő tárgyalásokat folytat majd, hogy feltárja egy első olvasati megállapodás lehetőségét. A szokásos eljárással összhangban a tárgyalási csapat az elnökből, az előadóból, az árnyék előadóból fog állni, és az megszavazott szöveg lesz a tárgyalási alapdokumentum. Azt hiszem többet erről nem kell mondani, akkor majd jel, visszajelzünk az elért eredményekről a tárgyalásokat követően. Már a tanács előtt járunk, azt hiszem, hogy még várni kell a télogósan. Ki kért szót? Robert. Én azt gondolom, hogy ez egy hiba. Először a plenáris elé menjünk, szavazzuk meg a szöveget, ne az ásolásról szavazzunk, és utána kezdjünk el a tanácsa beszélgetni. Szerintem nem demokratikus az eljárás. Tiszteletben kell tartani minden egyes képviselő szempontjából, tehát minden képviselő beterjesztett módosítást. Ha közvetlenül rátérünk a tanácsa folytatott tárgyalásra, végén lesz egy kompromisszum, amely nem teszi lehetővé, hogy a kollégáink erre a szövegre hatással legyenek. Én ellenzem ezt az eljárás fajtát. Köszönöm szépen, Robert Ebben a bizottságban általában azt szoktuk csinálni, hogy elmegyünk a plenáris elé, amikor sakmat helyzet, vagy pad helyzet alakul ki a teológusban. Én megértem a te álláspontodat, azt hiszem a másik technika is nagyon hasznos, mint az, hogy a plenáris elé akkor megyünk, amikor pad helyzet alakult ki a trilógusban. Én azt gondolom, hogy úgy látom mások nem emelték fel szavukat, akkor talán ez mégiscsak elfogadott egyes korén. Igen, azt hiszem, az év nem csak arról szól, hogy mikor megyünk a plenáris elé, nem csak nyomás akarunk gyakorolni ezzel, hanem erősebb mandátumot is szeretnénk a plenáristól kapni. Szerintem jó lenne, hogy a plenáris elé tárjuk ezt az ügyet a tanács előtt ha csak nincsenek objektív okai annak, hogy ne lehet. Ne lehet, de nem tudom, miért nem megyünk a plenáris elé. Elnök, 39 a nullához elég erős mandátum. A jelentéstevő tárgyalni szeretne, azt hiszem, hogy szeretnék hozzászólni. Megértem, hogy Robert mondott, azt hiszem, hogy vannak olyan idők, amikor megosztottak vagyunk, amikor vannak konfliktusos kérdések. Ezzel a dokumentum dosszival kapcsolatban bármilyen biztos beszéltünk, volt egy meghallgatás. Ez egy eléggé fontos téma, mert néhány hézagot szeretnénk betömni, mert a bizottság azt két, hogy mi gyorsítsuk fel a munkánkat. Nem arról van szó, hogy valamiről lemondanánk, de a nehézség abban áll, ugye, hogy a plenáris, hát nem könnyű, találni kell helyet, ahol be lehetne építeni. Úgy gondolom, hogy ellentmondásos a téma, akkor mondom, mondanám, hogy menjünk a plenáris elé. Ez nem ellentmondásos. Fel kell gyorsítanunk a folyamatot, el kell kezdeni a tárgyalásokat. Jelenleg előnyösebb helyzetben vagyunk, mert a tanács mögöttünk kullog. Ez azt jelenti, nekünk van lehetőség, a parlament diktálhat. Ha megvárjuk a plenárist, akkor késő lesz. Egyetértek elfen Robertrel, Szerintem rugalmasan kell ezt a szabályt alkalmazni, és azt kell nézni, hogy mi szolgálja leginkább a parlament érdekeit. Sven. Két különböző dolog van. Az egyik dolog, ez erről a jelentésről szól, és volt egy általánosabb Robert által bemutatott év. Az általános év tekintetében még egyszer vitassuk meg az egészet. De nem hallottam fenntartást azzal kapcsolatban, hogy ez a konkrét jelentés miért kell ilyen plenáris elé menjen. Általános érvelés volt, sok bizottságban folytatunk erről vitát. Azt hiszem személyesen, amikor a jelentésünkkel, a technikai jelentésünkkel általában kevés módosító volt, az ELKON saját kezdeményezési jelentései változatás nélkül átmennek a plenárison. Ha ez a a bizottság megállapodik, akkor olyasminek tekintik a többiek, amely bizonyos tekintét élvez. Ez a jelentéstevő munkának köszönhetően erről a jelentés is elmondható, és nem látom be, hogy ebben az értelemben egyáltalán azt akarnánk jelezni, hogy valami nem stimmel ezzel a jelentéssel. A plenáris elé, ha mennénk, ez nem erősítené meg, hanem elhúzná az időt. Először a koordinátorok üljenek össze, Nézzük meg, hogy ezzel hogy járjunk el. Robert érvelése általános jellegű volt, de ennél a konkrét jelentésnél nem látom be, hogy miért változtatnánk a szokásos eljáráson. Köszönöm szépen! Egyetértek Roberttel és Korinnal, az szokott lenni az eljárás, hogy a plenáris szavazásra bocsátjuk. Ez az a elv V hozzáállás a legtöbb esetben. De én a jelentéstevőt támogatom itt, hogy most nem menjünk a plenáris elé, mert a politikai frakciók, a bizottság, a tanács úgy gondolja, hogy ez egy nem egy problémás ügy, tehát itt nagy konszenzus alakult ki ezzel kapcsolatban. Szerintem hmm, nincs olyan nagy dolog, amit meg kellene vitatni, vagy meg kellene változtatni a plenárison. Még a tanácsal sem hiszem, hogy ilyen helyzet alakulnak ki. Én a dolog technikai jellegéből adódóan azt mondanám, hogy nem hiszem, hogy szükséges ez. Egyetétek eh, azzal esetleg a koordinátorok eh, összeülhetnének és döntést hozzanak, hogy mi lesz itt, mi az általános álláspont. Elnök, nem tudom, hogy mindenki képviselőnek hozzá kellene szólni. Szívi, tényleg hozzá kell szólnod? Mi Arlén támogatjuk, akkor is más esetben Robert értenénk egyet. Na figyeljétek csak ide! Most értem, hogy ellentétes nézetek alakultak ki, értem, amit Robert mond, de én csak azt mondom, mit csináltunk volna a felügyeleti csomagban, ha nem tudtuk volna azt a megerősítő szavazást, amitől jó megizasztottuk a, nyelv, megizasztottuk a tanácsot, amikor a bizottságban elfogadtuk, utána tárgyaltunk, mondják meg nekem, hol tudtunk volna nagyobb nyomás gyakorolni. Én azt gondolom, hogy ez egy értékes eszköz. Ha kétszer mehetnénk a plenárisra, és ezt a karriera jelentésben feltárjuk majd ezt a lehetőséget, nem itt, hanem ha lehet, most egyszer mehetnénk, aztán majd a nyomás gyakorló időszakban is mehetnénk, akkor nagyon örülnék, mert Robert örülne, én örülnék, mindenki örülne, ő demokratikus lenne, én pedig nyomást tudnék gyakorolni. Hát éppen ezért ez, ezt akarjuk elérni. De itt és most azt szeretném, ha jelentéstevő támogatnánk. Márkusz. Nem akarom húzni az időt, de a MIFID és az MLD összefüggenek egymással, piaci struktúrákat használnak meg, aztán a piaci visszaélése kapcsolatos struktúra, amiről most szavaztunk, ezek összefüggenek. A kérdés az, hogy én nem, miért megyek a plenárisra. Nekem is egyértelmű szavazást támogatott a MIFID-nél, de az egyértelmű volt a szavazás. Én azt gondolom, hogy jobb a plenáris elételni ezt az ügyet, mert akkor tényleg minden kollégának megadjuk a lehetőséget, hogy részt vegyen ennek a dossziénak a kilakításában. Kedves Sven, neked örülnöd kellene, hogy a MIFID-del a plenáris elé megyünk. Nem kellene most megjegyzéseket tenned, kedves Sven kollégám. Jó, mondja az elnök asszony. Ezt a vitát majd folytatjuk, illetve most folytatjuk. Elisa? Ha mindenki fölteszi a kezét elém. Ah, én támogatom, és szerintem itt nincs szükség kivételes. Egyetetek persze Robert ebben, de szerintem most ezt hagyjuk, menj, folytassuk, és döntsünk. Mert sok időt töltünk. Elben egyetértek, de ebben a konkrét esetben nincs ok arra, hogy a plenáris sorra vigyük ezt az ügyet. Ne változtassuk meg a szabályt. Elég erős a mandátum, hát udó. Mielőtt általános szabályozás van, azt szeretném javasolni magunknak, mert megértem mindkét felet, én azt szeretném javasolni, legyen egy legkisebb közös nevező, tisztelt elnök asszony. Ha az elnök úgy gondolja, hogy releváns mértékű nézet eltérés van, akkor legyen az általános szabály a plenáris ülés elé menni. Korin említette ezt, ő azt mondta, hogy ugye előrébb vagyunk most, mint a hatos csomagnál, a sixpacknél, mit nem fogadtuk ott el, egyetértek a legkisebb közös nevezővel, mert akkor mindenkinek igaza lehetne, de igaza van Robertnek, néha jobb a plenáris is ellétálni az ügyet. Jó mondja az elnök asszony, azt tesszük, amit a jelentéstevő szeretne, mi már eh, illeszkedtünk, tehát Álin eh, és Márkusz jelentéseit eh, összehoztuk. Két különböző trianokusban lesznek a tárgyalások, nem pedig a plenárison a szavazás. Következő szavazás azt hiszem az európai szemeszterről szól. A gazdaságpolitikai koordinációra vannak az európai szemeszter 2012-es évi prioritások végrehajtása. Way. Okay. Um, I do wish we had a standard way of doing things uh, voting lists. yeah, it's okay. I, right, first of all, um, we have an... Először is tehát akkor van egy szóbeli módosítónk az A kompromisszumhoz. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? tehát a szóbeli módosítót elutasítottuk, A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 15-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. AFKO kiesik, 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, szóbeli módosító a C kompromisszumos módosítóhoz mellette ellene tartózkodók ezt visszautasítottuk. C kompromisszum. Jó, akkor a szóbeli módosítóról ellenőrző szavazást tartunk. A C kompromisszumos módosító szóbeli kiegészítéséről, tehát szóbeli módosítás, lezárom a szavazást, 17-en mellette, 24-en ellene, tehát el van utasítva. célkompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 28 mellette, e, ellene tartózkodók elutasítva, 29 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 36 mellette ellene. Akkor kezdjük újra 36 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 37 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodók eh, elutasítva, E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, eh, employment valami, nincs száma, 24-es bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, minden titkársági alkalmazott máshogy csinálja a szavazólistát. G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Az 51-es módosítóhoz benyújtott módosító szóbeli mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ahogy módosítottuk mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 51-es módosító mellette nem, az kiesik, kiesik, mert elfogadtuk az, az i-kompromisszumot. Az i-kompromisszum, bocsánat, az i-kompromisszum jön, tehát mellette azok, azok kiestek, azok okafogyottá váltak állítólag, vagy mégsem? Itt azt mondja nekem a darab, vagy a papír, hogy menjek a, az egyes, az i kompromisszumhoz, bocsánat, nem tudom, hogy miért, de oda vagyok küldve, és állítólag ez így is helyes. i kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Az egy hiba volt, tehát 22-es bekezdés az Employment Bizottságtól mellette ellene tartózkodók el, elutasítottuk, 54-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 55-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 56 mellette ellene tartózkodók elfogadva, szóbeli módosító, szóbeli módosító az 57-es módosítóhoz mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk, majd következik ellenőrző szavazás, jó tartsunk ellenőrző szavazást az ALDE szóbeli módosítójáról, amelyet az 57-eshez benyújtottak, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Ezt elfogadtuk 22-17 arányban. Úgyhogy az 57-es szóbelileg módosítva mellette ellene tartózkodók. Ezt is nézzük meg géppel, mert kicsit zavaros volt ez a szavazás, tehát 57-es szóban módosított változat. Oh, I see. I think it's going to four. Yeah. We're voting 57. 57-esről szavazunk. No, no, no, no. Look, I know what I'm doing. Right, and so do they. Right, that's so the amendment. Tehát a szóbelileg módosított módosító elbukott. Megyünk tovább, 59-es módosító mellette ellene tartózkodók. Akkor ezt nézzük meg az első része az 59-esnek. Néhányan nem tették föl középen a kezüket, tehát 59-es módosító egyes része, vagy első része, nem kaptak jelzést középen. Nem tudom, hogy én honnan tudjam, hogy hogy szavazzak. Köszönöm. Right. That... Akkor ez kiesett 20-20 arányban. Le lett szavazva, inkább így fogalmaznék második részről lehet önmagába szavazni? Lehet? Második rész. Akkor ezt is géppel, jó? Nincs értelme a második résznek az első nélkül, mondja a titkárság. I think we have to take the words in the letter out. Tehát az in the letter szavakat ki kell szednünk, tehát úgy kezdődne, hogy a recommendations should aim at, tehát a második részről így szavazunk, hogyha nem tetszik önöknek, akkor szavazzák le. Általában így szoktuk. Még hárman szavazzanak, az egyikük én vagyok egyébként. Sorry. <laughs> Elnézést. Tehát ez is kiesett, illetve le lett szavazva 15-25 arányban. 60-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 61 mellette ellene tartózkodók elutasítva, J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, megyünk tovább költségvetés 3-as, hármas bekezdés mellette ellene tartózkodók elutasítva, 63 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ezek kiesnek, K kompromisszum, K kompromisszum ugyanazon a lapon mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 71-es következik mellette ellene tartózkodók elutasítva, 72 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 73 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 74 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 75 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 76 mellette ellene tartózkodók elutasítva, elkompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 81-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Szóbeli kiegészítés az M kompromisszumhoz az Aldétól ki van mellette ellene tartózkodók. Nézzük ezt meg, jó? Ellenőrző szavazás következik. Every voted. Mindenki szavazott, ezt eh, leszavaztuk 19-21 arányban, most pedig egy másik szóbeli módosító a zöldektől mellette ellene tartózkodók, eh, ezt is elutasítottuk. Most pedig az M kompromisszum következik, két részben szavazunk róla, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette el, ellene tartózkodók, eh, szerintem ezt elutasítottuk, de nézzük meg, ellenőrző szavazás következik. Change. Oh. This is the second part of compromise. Tehát az M kompromisszum második részéről szavazunk. Mindenki szavazott? Ezt elfogadtuk 20-19 arányban. N kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 90H O kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 93-as mellette 93-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. megyünk tovább. 32-es bekezdés Empl mellette ellene tartózkodók elutasítva, Afkó 6 mellette ellene tartózkodók. Nem igazán látom a közepét a teremnek, nézzük meg, géppel ellenőrzés következik. Nem nagyon tudom rávenni a frakciókat arra, hogy szavazzanak. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20-19 arányban ezt elfogadtuk. Azt gondolom, hogy megérte megnézni. Afkó 4 mellette ellene megint gépi ellenőrzést kell tartanom. Kérem az Aldét, hogy tegyék fel a kezüket, vagy a hüvelykújukat legalább. This is AFCO 4. AFCO 4-ről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Egy személy nem szavazott. Lezárom a szavazást. 23 mellette, 16 ellene. AFKO 5 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 101 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 103 mellette ellene. Ez zavaros, tehát 103-as ellenőrző szavazást tartunk. Right, that's... Nos, 15-22 ellenében elutasítva, Q kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, AFKO 9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 107 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, AFKO 19 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, R kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, S kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 114 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Miért lett a fogyott az M34-es bekezdés? Nem, tehát az Empla 34-ről szavazunk mellette, ellene tartózkodók elutasítva. T kompromisszum. Mi volt a vége 114-esről szóló szavazásnak? Elutasítva. Elutasítva. Ezért szavaztunk az Emple 34-ről, amit szintén elutasítottak ugyanazzal a többséggel. T kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 116 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 117 mellette ellene tartózkodók elutasítva, employment 30 mellette ellene tartózkodók elutasítva, U kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, V kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor ezekről nem szavazunk? Oh, I see, right, okay. Employment 6 is the... Ample 6, amiről szavaznunk kell, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ample 10 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ample 16 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ample 23 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Employment 27 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Employment 33 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Empl 36 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Oh, right. code Imko 3 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Imko 4 mellette elfogadva, Imko 5 mellette ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de ezt géppel ellenőrizzük. Imko 5-ösről szavazunk. Deputy voted, votes closed. That's carried 19. Ezt elfogadtuk 19-18 arányba. Im, e, Imkó 6 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Imkó 7 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Imkó 8 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Imkó 9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Imkó 10 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Imkó 11 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Afkó 2 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Afkó 12 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Afkó 13 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ezt nézzük meg, ellenőrizzük, mert kétes volt, AFKO 13. Mindenki szavazott, lezárom. 23 mellette 14 ellene, elég egyértelmű végül is, AFKO 14 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, AFKO 15 mellette ellene Az akkor 15-öt is ellenőrizzük, mert nagyon szorosnak tűnt. Mindenki szavazott? Ketten még szavaznak, kérem most nyomják meg a gombot. Nem, nem szavaznak mégsem. Ez le lett szavazva 18-19 arányban. AFKO 18 mellette ellene tartózkodók Szerintem ezt elutasítottuk, de megnézzük gépben. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva 16-22 arányban. Afkó 20 mellette, ellene tartózkodók elutasít. Fem, one in favor. Fem egy mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Fem kettő mellette, ellene tartózkodók elutasítva, FEM 3 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, FEM 4 mellette ellene tartózkodók elutasítva, FEM 5 mellette ellene tartózkodók elutasítva, FEM 6 mellette ellene tartózkodók elutasítva, FEM 7 mellette ellene tartózkodók tartózkodók elutasítva, FEM 8 mellette ellene tartózkodók elfogadva, FEM 9 mellette ellene tartózkodók elutasítva, FEM 10 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 11 FEM-től mellette ellene tartózkodók elutasítva, FEM 12 mellette ellene tartózkodók, ez zavaros volt, ezt ellenőrizzük, FEM 12. voted, Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Ezt 18-20 arányban leszavaztuk. A négyes módosító mellette ellene Ezt is gépi ellenőrzés alá vonjuk. It's closed. That fall. Ez le lett szavazva 19-19 arányban. Eredeti szöveg A preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ötös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, eredeti szöveg nem arról nem lehet így szavazni, megyünk tovább hetes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 8 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, employment A egy, mellette ellene tartózkodók elutasítva, employment B mellette ellene tartózkodók elfogadva, Employment C, nem szavazunk róla. D eh, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Employment E mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Employment nem, arról nem szavazunk. Imco A mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. FEM A mellette ellene tartózkodók elfog, elutasítottuk, FEM B mellette ellene tartózkodók elutasítva, FEM C mellette ellene tartózkodók elutasítva. Aztán jönnek a hivatkozások egyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettő mellette ellene tartóz, ezt elfogadtuk szerintem. Hány van ebből? Tehát tízig szavazunk a hivatkozásokra, hogy a mellette ellene tartózkodók, ezt akkor mind elfogadtuk. És aztán van egy raportőrtől egy blokk szóbeli módosító mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Most mit csináltunk valójában? Azt hiszem mindet megszavaztuk, ugye? Tehát 39-es hivatkozás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Imco 1 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Imco 2 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most pedig a módosított szövegről szavazunk géppel. Kérem, mindenki szavazott még ketten szavazzanak, lezárom, és ez azt jelenti, hogy 30 mellette, 8 ellene, és nincs tartózkodás. Köszönjük. Oh. That's the end of the votes. Can you chair this? Because I've got to go and talk to Schultz. I, I will. <laughs> Thank you very much, everybody. We're now, I'll hand the... Köszönöm szépen. Most akkor átadom Pablónak, hiszen ő fogja most az utolsó témát megtárgyalni. Dear colleagues, to next side. Kedves kollégák, áttérünk a következő témánkra. Ez az államháztartás a Gazdaság és Monetáris Unióban. Az előadó Alfredo Pallone, és az Európai gazdaság államháztartása a GMU-ban 2011-es bizottsági anyag az alapja, ezen kívül a 2012-es államháztartás a GMU-ban. Most pedig szeretném átadni Pallone úrnak a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és a kollégák már fáradtak, tudom, és Mm, nem is fogom felolvasni az egészet. Ez a program négy fontos részre oszlik. Tehát igazából négy ablakra a jelenlegi helyzetre. És az országok azon vannak, hogy háztartásukat konszolidálják, és a növekedés a leglényegesebb tényező ebben a tekintetben. Úgy gondolom, hogy már nagyon sokat tettünk az államháztartásokban, a különféle tagállamokban, és ez mind ahhoz vezetett, hogy a gazdasági fejlődésben és a politikai stabilitásban különböző módon járunk el. Tehát itt van a gazdasági kormányzás, és itt, itt a hatos csomagról van szó, szóval a packről és a two-packről is, ez nagyon lényeges, azonban ezt adóilag is valahogy alá kell támogatni, meg kell támogatni. Már nagyon fontos lépéseket tettünk, tehettünk, azonban ez még nem elégséges és természetesen az európai szint hitelességét is sikerült egy kicsit azért felfelé fordítani. Tehát itt azért államháztartási szabályokat is adtunk, azonban ezek még nem kerültek teljes mértékben érvényre. Akkor itt van a másik ablak, és ebben pedig az országok közötti különbségekről van szó. Itt eléggé nagy különbségek vannak, amennyiben a növekedésről van szó, és a gazdasági válságról, a költségvetések stabilizálásáról. Tehát a közép-európai és a északi és a dél-európai országok nagy mértékben különböznek itt egymásról, és nagy különbségek vannak a versenyképességben is számos tényezővel függ ez össze. Itt eh, néhány országban óriási a bürokrácia, más országban nem annyi, akkor a vállalkozási légkör, néhány ország támogatja a vállalkozásokat, más országok inkább akadályozzák, információ, digitalizáció, innováció, kutatás, és hogy mennyire vagyunk nyitottak ebben a tekintetben. Tehát van olyan ország, ahol nyitottabbak, van olyan ország, ahol nem egészen nyitottak ebben a vonatkozásban. És itt az egyes országokban különféle megközelítéseket találunk. Tehát itt nem lehet minden ország számára ugyanazt előírni, tehát nem lehet mindenkit egy módon kezelni. Vannak olyan országok, amelyek intenzívebben foglalkoznak az államháztartás konszolidálásával, más országok nem annyira. Tehát vannak nagyon méreható, strukturális reformok. Más országokban a reformok nem inkább annyira strukturális jellegűek, és a költségvetés konszolidációnál, és akkor lassan be is fejezem, tehát van, ahol nagy súlyt fejeznek a költségvetés rendbetételére, ahol támogatják a politikát. Természetesen erről lehet vitázni, hogy milyen eredménnyel. Természetesen nem lehet többet elkölteni, mint amennyi rendelkezésünkre állt. Az én országomban sem. Tehát nem adhatjuk örökségül a jövő generációinak az államadóságokat, és ezt igazából a piacok se nagyon díjazzák. Most, tehát itt néhány költségvetés konszolidálni kell, részben meg is történt, azonban még többet kell tenni, és a bizottság pedig ezt ki is értékeli, rá kell világítani, hogy mit értek el az országok, mit tesznek, és mit kell még tenni azok az országok, amelyek az Európai Unió perifériáján vannak, azokra is vonatkozik. És akkor itt van még néhány elképzelésem gazdasági alapkoncepciókról. Úgy gondolom, hogy a költségvetés konszolidációja a közkiadások mind-mind egyensúlyba hozandók egymással. Tehát kiadások, bevételek, különben az egésznek negatív hatása lesz a növekedésre középtávon. Hiszen van egy olyan előírás, hogy ne legyenek túl magasak az adók, mert akkor ez mit jelent? Ez kihat a munka viszonyokra, ez kihat a vállalatokra, költségeket jelent, költségeket kell kiegyenlíteni, különben ördögi körbe kerülünk. Egyre kevesebbet költünk, Másrészt, hogyha nem adunk ki, az sem jó. Tehát a végkövetkeztetésem, elmondhatom, hogy a növekedés prioritást élvez, de hogyha itt az államadóságokra gondolok, akkor azt mondom, hogy nem elég spórolni, nem elég megszorító intézkedéseket hozni. Sok minden játszik itt egy szerepet. Természetesen a fiskális konszolidáció nagyon lényeges, de nem lehet rosszabb helyzetbe kerülni, nem lehet recessziót generálni, hiszen, mint említettem, akkor ördögi körbe kerülünk. És soha nem lesz elég az, hogy szorosabbra húzzuk a nadrágszíjat, növekedést is generálni kell, és itt realista módon kell eljárnunk. Különben, hogyha nincsen növekedés, akkor nem lesz konszolidáció is. Akkor nem konszolidálódnak a államháztartások sem. Ez vonatkozik a folyókiadásokra. Köszönöm szépen az előadónak, és most eh, van nyak kapszót a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek a jelentéstervezetet, amely nagyon is tömör, a számok ott a illetően, és amely azzal ellentétben, amit bemutatott, nagyon is dogmatikus ami elemzését illeti, a költségvetési politikákat illetően, hiszen itt valóban a mai aktuális gazdaságpolitikai vita központjáról van szó, hogyan tudunk a recesszióval szemben fellépni, ez a fő kérdés, tehát ez a szív ügyünk, ahogy tetszik. Szeptemberben ugye szó volt a 2011-12-es időszakról. Ebben a két időszakban azonban változott a helyzet ebben az időszakban. Ha úgy gondoltak, hogy 2011-ben a konszolidációs csodás alap elősegíti a növekedést, ha megnézzük az akkori indikátorokat, ma már elég nehéz támogatni azt a korábbi megállapodást, azt mondanám, hogy robbanásszerűen nőtt a munkanélküliség, recesszióban vagyunk, kevesebb, mint 2%, 0,2% a növekedési rát 2012-ben, mégis a kormányok ugyanazt csinálták, amit két éve kérünk tőlük. Sajnálatos módon a bizottság jelentése csak meg tudja erősíteni a következőt. Az európai gazdaság nem töltötte be az elvárásokat, amelyeket tavaly vele szemben támasztottunk. Ebből azt vonom le, hogy a bizottság sajnos módon nem képes azt elismerni, hogy a tegnap bevezetett szabályok kudarcot vallottak, nem csökkent a munkanélküliség, és Görögországon most nem a világ legversenyképesebb gazdasága. Nos, hát az ön, ön diagnózisáról lehet vitázni, a jelentésről szóló beszámolában is emelet adott ki, azért, mert túlságosan sokat adtunk ki, ezért változtak meg a kiadások, vagy pedig csökkentették az adókat az országokban. Ha megnézik, hogy mi történik tíz éve, a legtöbb ország továbbra is tékozol. Az igazság az, hogy csökkentettük a fiskális jövedelmeket, nem csak azért, mert csökkentettük az adókat, hanem az adócsökkentési politika nem váltotta be a hozzáfűződő reményt, mármint a növekedést illeti. Azt gondolom, hogy el kell is, tehát elismerte az egyik bekezdésben, uram, hogy a kiadásokról szólva nem szabad a közbefektetésekbe, közberuházásokat csökkenteni. Felhívom a figyelmüket, nagyon érdekes furcsaság van a francia fordításban, azt írják a francia fordításban, hogy 9-es pont, nem preambulum bekezdés, hanem 9-es bekezdés, 5-ös oldal azok számára, akik ezért felelősek. Emlékezett arra, hogy a, a szanálás és a növekedés közötti összefüggésben nagyon fontos a szanálási elem. Azt hiszem, hogy csökkenteni kell a kiadásokat, nem pedig a, növeked, nem pedig a jövedelmeket növelni. Itt egy kis hiba van a francia fordításban. Azt hittem, hogy ön kényszi elveket val, de hát kiderült, ez nem az ön filozófia, úgy hogy a francia fordításból ez következett, de komolyra fordítva a szót. És júniusban fordulópont alakult ki a vitában. A június 28-29-i csúcs találkozót követően elismerték azt, hogy ez a stratégia Hát felülvizsgálandó. És a növekedési paktum, amelyet megkötöttek, arra utal, hogy mobilizálni kell a forrásokat, hogy megfelelőképpen jövő-orientált, 100 milliárd euróról beszéltek, jövő orientált befektetésekre lett lekötve. Az LKB június óta bejelentette, hogy fel fog lépni annak érdekében, hogy csökkentse a spekulációt az államadóság kapcsán. Spanyolország és Portugália ö, esetben újra tárgyalták a mm, államházatási hiány csökkentési programjukban, kaptak egy kis haladékot még, mert nem érik el. Mário Monti úr az ön országában azt mondta, hogy egy aranyszabályra van szükség, amely kizárja a közbefektetéseket. Olaszország, ha úgy tetszik, nem azt mondjuk, hogy nem erényes ország, mégis azt mondta Monti úr, hogy valamit tenni kell a közberuházásokkal kapcsolatban. A növekedési paktum megerősítette a fiskális konszolidációt, ez persze kívánatos dolog van. bevezetett azt a gondolatot, hogy a tagállamoknak differenciált konszolidációs stratégiát kell követniük, amely elősegíti a növekedést, és elő kell segíteni az olyan befektetéseket, amelyek a jövő fenntarthatósági, a, a fenntartható fejlődést támogatják. Sajnálom, hogy nem találtam itt meg a szövegben az új megközelítést, amelyről most beszélünk európai szinten. Sajnálom, hogy nem szerepel az ön jelentésében, csupán, ha úgy tetszik, a bizottság receptjeit ismételi meg. Hát kiütöttek a receptek, nem igazán voltak sikeresek. Hogy mi is a helyzet a tanácsal való sakkozás során, hát egy kicsit előrébb állunk, remélem, biztos jelentéstevő úr, szeretném elkerülni azt, hogy lemaradjunk ebben a dossziénban. Köszönöm, Liam. A liberálisok részéről Tremóza úr fog beszélni. Én olaszul fogok beszélni, Palone úr kedvéért leginkább, aki a szerzője ennek a jelentésnek. Egyébként a beszédem alapvetően arról szól, hogy nagyon könnyű szívvel támogatjuk ezt a jelentést, mert olyan sok minden van benne, amivel egyet tudunk érteni. Egy kiegyensúlyozott költségvetés szerintünk a növekedés előfeltétele. Érdekes ennek tudatában lenni, mert hogyha például Spanyolországra pillantunk, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt négy évben nem volt megszorítás, csak beszéltek róla egyes régiókban, de négy éven keresztül az állam 8-9-10%-os deficittel működött. Tehát az elmúlt négy évben ez történt, e, tehát 10-12-9 százalékos e, deficiteket e, produkált, ami crowding outhoz vezetett. Amikor ilyen erőfeszítések amikor ilyen nagy az állam hiánya, akkor az egy crowding out hatással jár a magángazdaságra, és azt is láttuk, hogy egész egyszerűen nem állnak rendelkezésre a pénzek a magánbefektetésekre. A francia szocialista kollega Goran Persson, svéd miniszterelnök a 90-es években Svédországban is azt mondta, hogy a megszorítások előfeltételei a növekedésnek. Ehm, ő egyébként szokott járunk, nálunk járni, külpolitikai találkozókat tartunk, és azt mondta nekem egyszer, hogy amikor ő első év, évében járt a miniszterelnöki megbizatásának, akkor a kiadásokat ő a GDP 10%-ával csökkentette. Ez egy általános, minden fejezetet felölelő költségvetési csökkentés volt, amelynek a célja az volt, hogy kiegyensúlyozza a költségvetést, és két év múlva véget is ért a svéd gazdasági válság annak idején. Most pedig Göran Persson járja a világot, és megosztja tapasztalatait a világgal. Tehát itt nem dogmatikus magatartásról, hozzáállásról van szó, hanem egész egyszerűen saját véleményünk kialakításáról. Mi liberálisok úgy tartjuk, és ezt próbálom én itt ebben a bizottságban három éve ismételgetni, hogy a kiegyensúlyozó költségvetés a növekedés előfeltétele, így lehet a bizalmat helyreállítani a tagállamokban. Palone úrral együtt én is egyet értek azzal, hogy a költségvetés, az államháztartás kiegyensúlyozása úgy történhet, hogy legelőször is a költség, a kiadásokat csökkentjük, és nem pedig adókat emelünk. Nyilván lehet egyedi dolgokat megvizsgálni, de abban is egyetértünk, hogy jó pár tagállam képes lenne még a költségvetési kiadásainak csökkentésére. Például az infrastruktúra beruházások teljesítése területén nem nagyon vannak a költség, hat, költség elemzésekre tekintettel nem megfelelő, nem nagyon érthető sebességgel hajtják végre ezeket a programokat, ez a déleurópai államokban figyelhető meg elsősorban. Ami nekem különösen tetszik ebben a jelentésben az a 14-es cikk, ahol arról beszélünk, hogy megpróbáljuk megmagyarázni a különböző kormányzati szinteknek a felelősségét, tisztázzák tehát a tagállamok a különböző regionális és helyi kormányzati szintek feladatait és szerepét a szilárd és fenntartható államhasználatási keret működtetése során. Ezeket tehát meg kell vizsgálni, meg kell vizsgálnunk a decentralizált országokat, azok államháztartását, illetve a centralizált országokat. Vannak olyan országok, amelyek centralizálnak adóban. E, Spanyolországban például megy egymás hibáztatással, telepítenék a, a felelősséget e, egymás között, egymás között tologatják a felelősséget a régiók és a központi kormány. Más országokban más működésmódot látunk. Aztán azt is látjuk, hogy vannak olyan régiók, amelyek jóval több pénzt költenek, mint amennyi hozzájuk befolyik. Összességében tehát egyetértek a raportőrrel, azt gondolom, hogy a mi részünkről nem lesz akadálya annak elfogadásának. Köszönjük Tremóza úrnak. Gigold úr kap szót a zöldek részéről. Köszönöm, elnök úr. Néhány gyors megjegyzés. Az árnyék előadót helyettesítem, aki Bász Eichhout Hollandiából. Az alapvető álláspontunk nagyon hasonló, Fentartható államháztartások helyzete. Itt arról van szó, hogy ez hogyan, de szeretném elmondani, hogy hogy a bizottság jelentése az államháztartások helyzetéről jó, és én voltam a múlt jelentés előadója. Úgy gondoljuk, hogy a jelentésnek sokkal részletesebbnek kell lenni, hiszen a bizottság tényleg eléggé sok sokat fáradozott azon, hogy fontos dolgokat vizsgáljon meg, tehát a multiplikátor hatást, de itt a különféle esetek és számok is megjelennek. Tehát a jelentésben jelenlegi helyzetében nem tudjuk pontosan, hogy mi hogyan reagáljunk, hogyan kell, mit vár tőlünk el a bizottság. És itt tényleg intézményi szerepünket kell játszanunk, és meg kell, tehát világosan ki kell alakítani az álláspontot a az anyagról. Tehát a nagyvonalakban egyetértek az előadóval, nagyon fontos az államháztartások, az egészséges államháztartások helyzete, hogy elérjük az egyensúlyt, ezt nem fogom most megismételni, de amivel nem értünk egyet, az az, hogy a priori kijelentést lehet tenni, hogy az egyensúlyba hozás a, inkább a kiadási oldalon történjen, mint a bevételi oldalon. Az adóteher és annak a gazdaságra gyakorolt hatása, a növekedésre gyakorolt hatása bizonytalan. Vannak skandináv országok, ahol magas az adóbevétel, és ők a leggazdagabb és a legboldogabb országok a világon. Vannak más országok, ahol magasak az adók, és azért mégiscsak föl lehet, rakni néhány, föl lehet tenni néhány kérdés, hogy hol van az az ország éppen. De most ezt nem szeretném tovább ragozni. Tehát nem szükséges. Nem szükségesen kulcsfontosságú az, hogy mekkora az adóbevétel. Az a lényeges, hogy kifizetés, hogy mi csinálunk vele. Éppen ezért ilyen általános kijelentéseket nem érdemes tenni. Tehát, hogy hogyan juthatunk ki az államháztartás problémáiból, az nem ilyen egyszerű. Tehát nem lehet le egyszerűsíteni. Néhány esetben jobb növelni az adót, más időkben jobb csökkenteni a kiadásokat, és néha pedig jó a növekedésbe befektetni. Tehát ez mindig a politikai mixnek a kérdése. Tehát itt nagyon óvatos lennék az általánosításokkal. Ezen kívül szükséges a költségvetéseket kiegyensúlyozni, és nagyon erősen kell ezen fáradozni. Figyelembe kell vennünk a 2020-as célkitűzéseket, ezek nagyon érzékenyek. Az intézkedések ne ártsanak a neszeszerű megszavazott céljainknak. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy nagyon erős nyelvezetet kell használnunk, Tehát a közfinanszírozás problémával és a szegénység elleni harc esetében a foglalkoztatás növelésével kapcsolatban, a jövő betörténő befektésre kapcsolatban is erős nyelvet kell használnunk. Itt pontot teszek a mondat végére, beadjuk a módosítóinkat, ahogy a múltban együttműködtünk, valószínűleg nagyon kooperatív módon működünk majd együtt a jövőben is, és reméljük, hogy valami jó sül ki belőle úgy tűnik, hogy néha fordítási problémák is vannak. Az én angolom nem annyira jó, de remélem, hogy azért értették. Nagyon jó, nagyon jó. Köszönöm szépen. Tehát az ECR és a GUR e részéről nincs egy senki, tehát akkor most közvetlenül átadom a szót azoknak, akik szeretnének hozzászólni. Podimata asszony jelentkezett. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentést. Köszönöm a bevezető gondolatait, pár megjegyzést emelnék ki, nagyon érdekesek voltak az én szempontomból is. Ha megengedik, először is emlékeztetnék arra, hogy nagyon is súlyos gazdasági, szociális válság közepette vagyunk. Azt hiszem, hogy figyelembe kell venni azt, hogy vannak vannak olyan hogyanok és miétek, amelyekre válaszolni kell a jelenlegi helyzetben. És ha megengedik, akkor arra megeszhetném önöket, hogy az államháztartás nem csak a nemzeti felelősség miatt vallott kudarcot, a válság maga nem csak az államháztartás kudarcának köszönhető. That the public financial failures, certainly there are... Az államháztartás kudarcát illetően nyilván vannak nemzeti felelősségek is. Ezeket figyelembe kell venni, a nemzeti szintű felelősséget. Én feltételezem, hogy a politikai következmények ezeknek az elismeréseknek fontosak, de figyelembe kell venni azt is, hogy az államháztatás kudarca egy rendszerhibából adódnak, és ezt el kell ismernünk, hogy van ilyen rendszerhiba, és még nagy mértékben a kiemúban létezik ez a rendszerhiba. Az a diagnózis, amely a miértekre és hogyanokra ad választ a mostani válság esetében, csak egy adott konkrét, országspecifikus a kapcsolatban a rossz következetésekhez vezethet. Tehát az országspecifikus diagnózis nem biztos, hogy jó receptet, vagy jó gyógyírt ad. A kockázat értékelés nagyon fontos, gazdasági és szociális szempontból is. Előfeltétele a növekedésnek mindez, mert előfeltétele az elfogadható szintű. Tehát valamilyen szintű bizonytalansági tényezőt minden gazdasági szereplő figyelembe vesz és, és elfogad, de a konszolidációk, a perspektívák, a bizalom, a gazdaságban vetett bizalom. Most hát szembe kell nézni ezzel a valósággal, amelyet az megszorító intézkedések és a recesszió oldogi köre alásott. Vannak olyan országok, Liam kollégám említette Görögországot, itt van Írország, Portugália, Spanyolország. Ez azt jelenti, hogy olyan országok is itt vannak, amelyek következetesen hajtják végre az intézkedéseket, amelyeket elvártak tőlük, és mégis nagyon is súlyos, megszorító intézkedéseket vezettek be az elmúlt három évben, és mégis mm, kisebb-nagyobb mértékben a konszolidációt akadályozza a recesszió. Saját országomból egy példát, minden 100 euró számukra kevesebb, mint 80 eurót tett ki ez az összeg, amelyet, mm, amennyi hiányt be tudott tölteni 100 euró csökkentéssel, e, tehát e, ami a privatizációs termékeket illeti, amelyek késlekedése e, súlyos kritikák céltáblájával tették az országomat, tehát, ami a gazdasági problémákat illeti, emellett szociális és politikai problémák is kialakultak, ez több országról elmondható, súlyos gazdasági problémákkal néznek szembe, szélsőséges csoportok, rasszizmus. Ezek egy mély politikai válság jelei, és ezzel együtt járnak a gazdasági szociális válság elemei, ezeket figyelembe kell venni, súlyos dolgok ezek, komolyan kell venni. Zárásképpen azt gondolom, azt javasolnám tehát, miután sok ilyen aspektus, politikai kezdeményezés, úgy tűnik, hogy bizonyos mértéken elismerésre került az európai, szín, európai szinten, azt hiszem, hogy ki kell emelnünk a nemzeti megközelítés mellett az államháztartás esetén a meglévő konkrét nemzeti hatáskörök és intézkedések mellett nemzeti szinten megközelíteznek, itt van ez az európai megközelítés, amely segíthet a fiskális és növekedési problémákon méghozzá. Ez azt jelenti, hogy holisztikus megközelítésre van szükség, amelyhez tartozik a pénzügyi felügyelet, a politikák integrációja, promóciója, közös politikák kidolgozása, strukturális reformok, amelyek azt hiszem Ezeket újra kell tárgyalni, fogalmazni, mit értek, mit értünk a csutás reformok alatt, melyek azok, amelyeket prioritásként kezelünk a jelenlegi helyzetben. Eh, muchas gracias, señora Podimata. Doy la palabra al señor ponente. Köszönöm, Podimata asszony. És most az előadó Palone úr kap szót. Köszönöm. Nagyon fontos, elnök úr, hogy megvizsgáljuk a demokráciát, a közvetlen demokráciát, kompromisszumokat is kell találnunk. Amikor Gigold barátomra nézek, persze kicsit provokatív akarok lenni, természetesen egyetértek a kiegyensúlyozott költségvetéssel, egyetértünk ezzel, Tremóza barátom is erről beszélt, de nem mondhatjuk azt, hogy minden tagállam nagyon szigorú költségvetési rendszereket léptessen életbe, ott van a, a six-pack, a two-pack, a fiscal compact, mind ezeknek a célja az államháztartás kiegyensúlyozása. ugyanakkor gazdasági növekedés nélkül, és most provokálok, nem lehet elképzelni a költségvetések fiskális kiegyensúlyozását, mert akkor ördögi körbe kerülünk. És értik mi ez az ördögi kör. Ugye recesszióban vagyunk, és vágunk, és vágunk, és csökkentjük a kiadásokat, ez soha nem fog eredményeket elérni. Podimata barátném által elmondottakkal is egyetértek. De hát meg kell vizsgálnunk azért a mögöttes ideológiát is. Én szeretek olyan emberekre figyelni, akik nyilvánvalóan intelligensek, de hát azért szoktuk mi provokálni egymást. Lehet-e fiskális nyomást gyakorolni cégekre. E, és most nem csak Görögországról, Spanyolországról, e, Olaszországról, vagy akár Franciaországról beszélek, ahol borzalmas e, adóterhelés alatt működnek a cégek. De el lehet-e érni a gazdasági növekedést akkor, hogyha a cégeket és a családokat adóval terheljük, további adókkal terheljük? de az egész rendszer, amely a vállalatokra és a családokra most érvényes, az most növekedést fog okozni, vagy további recessziót? Méltányos dolog-e a költségvetési kiadásokat visszafogni, amely természetesen a régiókat és az önkormányzatokat is érinti? Ez egy másik kérdés. mondják egyesek azt, hogy legyen fiskális decentralizáció, decentralizáció, de miért kell a költségeket csökkenteni? Nézzük meg az államháztartást. Természetesen meghallgatom az ellentétes álláspontokat is, mert nagyon gyakran a politikában érthetetlen dolgokat hallunk. Tehát tartsunk nyitott vitát, megvizsgálok minden módosítót, minden intelligens megjegyzésre odafigyelek, amit a kollégák tesznek, de azt azért lássuk be, hogy más gazdasági iskolának vagyunk a követői, másként gondoljuk, hogy hogyan lehet a válságból ki kecmeregni. Szerintem globális és európai szinten is növekedést kell beindítanunk. Október 19-ig lehet benyújtani a módosítókat, és 19-én megvitatjuk őket, és szavazunk is róluk. Del mes de diciembre. Hasta aquí los puntos del orden del día. Decemberi plenárison pedig megtartjuk a végszavazást. Hadd emlékeztessem önöket, hogy holnap egy meghallgatást tartunk a bank felügyeletről. Ez 9 órakor kezdődik az ASP 3G2 teremben. Köszönöm, ezzel az ülést lezárom.